by the way, because I know you're interested in future work program, because um, that, that following our work on consumer product safety. Ezt nem látom, tehát elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Plus 1, 15 zu 4. Ça marche pas? Bon. Nem működik? Most akkor támogatja, vagy ellenzi, vagy most akkor mit gondoljak önről és a szavazatáról? Ellene? Tehát akkor... Oké, okay, angenom. Tehát akkor elfogadtuk. 20-as mellettem, ellenem, tartózkodás. Well, uh, who are watching us, because I know quite a number of people are following this, particularly people involved in standards bodies and other, and other areas of the goods market. So you're very welcome to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 41-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kitámogatja. Kielezi elfogadtuk. 44-es mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 46-os <coughs> mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 9-es kitámogatja, kiellenzi, elfogadtuk. 47 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. A szóbeli módosító jelentés részéről mellette, ellene elfogadtuk. Második szóbeli a 3 a 11-hez mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 50 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 51 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Nevendalov asszony szavazatával 21-5 ellenében elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek, Szabinének. És tovább is lépünk a napirendi pont következő, illetve a szavazás következő tételére. Ez Jean-Marie Cavada jelentése. Jean-Marie, kéred a szót? Hát csak nagyon gyorsan, hiszen kollégáim nagyon nagy figyelemmel válaszoltak a felvetéseimre, és meg szeretném köszönni a kollégákkal való együttműködést, és meg szeretném köszönni az elnök asszony, a frakciók és a titkárság együttműködését. Annak érdekében működtek együtt, hogy stabilitást érjünk el, és a zavaros vizekből kihalászhass, kihajózhassunk. Köszönöm tehát mindenkinek az erőfeszítéseit, jó eredményt értünk el. Nagyszerű, akkor elkezdjük a szavazást. Még itt jön a Kelly is. Most a néppárt már teljes létszámban itt van? Márko. Most megjött Kelly úr, és kérdezem, hogy most aztán már teljes létszámban jelen vagytok-e, vagy sem. Oké, okay, Bagó is So. És még a Bagó úr is jön. Somewhere behind. Sabine, wie lang bleibst du noch? Sabine, te meddig maradsz? Ne menj most már el, ide gyere! Ja, muss ein bisschen Ordnung machen hier, der wird zu schwierig. Okay, everything is now organized. Most már minden rendben van a népszpárt eh, pocsoraiban, minden világos, minden rendben van. Kavada szavazólistával kezdjük. 72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 75 kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 76 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást a 76-osról. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Nos, szóval a lovasszony támogatja, tehát 10-19 ellenében elutasítva. 77 szóbeli módosító mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 78-as mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 79-es kitámogatja. Ki ellenzi tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodás, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 89 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. 94, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-9 ellenében elfogadtuk. 95 mellette ellenem, tartózkodás, még egyszer. Megnyit, illetve elektronikusan. Megnyitom a 95-ről a szavazást. Lezárom. 12-15 ellenében elutasítva. Vagy te támogattad? Akkor 13-14-15 ellenében elutasítva. Júri 11 mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 97 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 98 mellettem, ellenem, tartózkodás ellenőrizzük le a 98-asról. Lezárom a szavazást. 19-10 ellenében elfogadtuk. 99-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadva, Százas mellette ellene tartózkodás elfogadva. 101-es részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le a második rész. 101 második része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-12 ellenében elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás. Megnyitom a szavazást, mert hogy leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 16-13 ellenében elfogadtuk. 103-as mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 104-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 105. Na, úgy kérdezem most is, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Nem látom jól, megnyitom az elektronikus szavazást a 105-ösről. Lezárom a szavazást. 17-12 ellenében, bocsánat, 16-13 ellenében elfogadtuk. 107-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 106 mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. 108 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le, tehát a 108-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-10 ellenében elfogadtuk. 16-11 ellenében elnézést. 109-es, két részben. Első rész támogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellenem. Tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. A 109-es második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-9 ellenében elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126. Ki támogatja? Ellenzéje valaki? Okafogyottá vált, vagy hogy? Bocsánat, bocsánat, bocsánat. 128. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 129. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 130-as kitámogatja ki van ellenem, tartózkodik-e valaki, elfogadtuk. 131-es mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 132, 133 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 136. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 138. Mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva és már is a 139-el folytatjuk, 139 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-es mellette. Oka fogyott -e Bocsánat, igen. 142-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20, 29 ellenében elfogadtuk. 143 mellettem, ellenem. Hát akkor ezt ellenőrizzük le még egyszer. 143-as. Megnyitom a szavazást. It is closed. Lezárom a szavazást. 12-14 ellenében elutasítom. 144 mellettem ellene tartózkodás elfogadom. 145 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 146 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 147 mellette ellene tartott. Nem, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-13 ellenében. 148 mellette ellenem tartózkodással utasítva. 149-es mellett ellenem elfogadtuk. 150 mellettem ellenem tartózkodással utasítva. 151 mellettem ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le a 151-est. Lezárom a szavazást. 14-13 ellenében elfogadtuk. 100. Ötös szóbeli módosító mellettem. Ellene. Tartózkodás. Megnyitom a szavazást. A 152-esről. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 14 igen, 15 nem szavazat elutasítva. 155-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 156-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 157 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 158 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 159 mellette ellene tartózkodás elfogadva 160, mellette ellene tartózkodás elfogadva 161, mellette ellene tartózkodás elfogadva 162, mellette ellene tartózkodás elfogadva 164, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva a második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene. Még egyszer, mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Hatosról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-11 arányban elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegy mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenkettő mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenötös mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Nem, ellenőrizzük a 15-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. mégiscsak igazam volt. 12-17 arányban elutasítva elnézést előfordulhat. Ez is, és hol tartunk? 8-as szóbeli, tehát a 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette, ellene tartózkodás még egyszer mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 23-as tehát. Lezárom a szavazást. 15, illetve 16, 13 arányban elfogadva. Ötös kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette, az fogyott, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. 52-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14, illetve 15-13 arányban elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellett ellene tartózkodás elfogadva. Hatvanas mellett mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 62-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-15 arányban elfogadva. Nem. Mondja az elnök asszony. De, de nem. Tehát akkor Nedelev a kolléga mellette volt, tehát 14-15 arányban elutasítva. Elnézést kér az elnök asszony. És akkor következik a 63-as. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 65 ösre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-14 arányban elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-16 arányban elutasítva. 66 as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itre. Itre. Jönnek az itre módosítók, itre egy két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a második részről, az ITRE egy második részéről, akkor most lezárom a szavazást. 16-13 arányban elfogadva. Itre 2 mellette, ellene, még egyszer mellette, ellene. Ezt is ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást az ITRE 2 Lezárom a szavazást. 17-18-12 arányban elfogadva. Itre 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itre 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itre 5 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itre 6 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itre 7 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ittre 8 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ittre 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ittre 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13 mellette, ellene ellenőrizzük. Ittre 13-ason megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-14 arányban elfogadva. 5 14 mellette ellene tartózkodás ugyanaz a többség elfogadva, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-14 arányban elfogadva. Júri módosítok. Júri 1 mellette ellenen tartózkodás elfogadva. 2 mellette ellenen tartózkodás elfogadva. 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es mellette ellenáll tartózkodás elfogadva, 8 mellette ellenáll tartózkodás elfogadva, 9 mellette ellenáll tartózkodás elfogadva, 10 mellette ellenáll tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellenáll tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a júli 12 ra Lezárom a szavazást. 15-15 arányban elutasítva, 13-as mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Még szavazás, záró szavazás, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 26 igen szavazat, nulla nem szavazat, négy tartózkodás elfogadva, Sambari, gratulálok, nem volt túl egyszerű, de úgy gondolom, hogy jó eredményt sikerült elérnünk. Most pedig Hannibal asszony jelentése. 26, dafür. 26-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 27 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ehhez, igen, kettes mondtam, hanem egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene Nem is akartok már szavazni? 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empől 15 mellette ellene megnyitom a szavazást, ugyanis ellenőrizzük a 15-öst. Lezárom a szavazást. 13-15 arányban elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. 46-osról lezárom a szavazást. 16-12 arányban elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49 ő és az 55 és együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás. Akkor ezt is ellenőrizni el, megnyitom a szavazás az 52-esről. Lezárom a szavazást. 16-14 arányban elfogadva. ötös kompromisszum mellette ellene tartaszkodás elfogadva. 57-es mellette ellene nem akartok már szavazni? 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellenem tartózkodás elfogadva 61-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 62-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 64-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 8-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 75-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 76 as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 76-osról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-11 arányban elfogadva 77-es, mellette ellenem tartózkodás. Ellenőrizzük 77-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-13, 18-12 arányban elfogadva. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 79-est. Akkor ah, most miről? Hol tartunk? 79-es. 79-esen megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-14 arányban elfogadva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 82-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 9-19 arányban elutasítva. 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 84-es mellette. Tessék. Megpróbáljuk. A, a, a 83-as ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 20-10 arányban elfogadva. Én mindig jól látom, vagy legalábbis majdnem mindig. 84-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 86-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 86-os mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 87-esről. Lezárom a szavazást. 13 igen, 17 nem szavazat elutasítva. 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94 mellette nem, elnézést kérek forrása. 97-es következik mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 97-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14, igen, 13, nem szavazat elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 107 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 108 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a nyolcasról. Nyolcasról szavazunk. Lezárom a szavazást. 17-13 arányban elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-12-13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 16 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette ellene. még Ellenőrizzük a 22-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11-19 arányban elutasítva. 23-as mellette ellenem tartózkodás. Még egyszer. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empel 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Empel 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empel 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empel 10 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empel 11 mellette ellene ezt ellenőrizzük. Empel 11, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-12 arányban elfogadva. Ember 14 mellette ellenem tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, elnézést elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Ennek kiváló torna gyakorlat, most pedig a záró szavazás. Következik, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 29 igen szavazat, egy nem szavazat. Gratulálok Hannibal asszonynak. So, now we come to... Rendben, akkor most az Emma Clarkin jelentés, a Horizont 2020-as jelentés. Emma, szeretnél valamit mondani? Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani minden árnyék jelentéstevőnek. Remélem, hogy erős támogatást kapunk, hiszen a kulturális örökség nagyon fontos, és az egész munka, amit itt végzünk. Rendben, Emma, köszönöm. 59-es mellett ellen, tartózkodás elfogadtam. 60 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 61 mellett, ellen, tartózkodás, ez az első része a 61-esnek, mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 62-es, három részben, első rész mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész mellett ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellett ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as mellett ellen, tartózkodás, elektronikus. 63-as, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. 23 mellette, 5-en ellen elfogadtuk, 64 mellett <clears throat> ellen tartózkodás elfogadtuk 65 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 66 mellett, ellen tartózkodás, még egyszer 66 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk, 7-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 67 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 68 mellett ellen tartózkodással elutasítottuk 69 mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk 70 mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk 71 mellett, ellen tartózkodás, elut- elfogadtuk 72 mellett, ellen tartózkodás, elutasítottuk 73 mellett, ellen tartózkodás, elutasítottuk 74 mellett, ellen tartózkodás, elektronikus, a 74-esre megnyitom. The vote is closed. Lezárom. 15 mellett, mellette, 10 ellene elfogadtuk 75 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 76 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 77 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 78 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 79 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 80 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 81 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 82 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 84-es mellett, ellen tartózkodás elektronikus 84-esre megnyitom. is closed. Lezárom. 17 a 9-hez elfogadtuk. 85 mellett ellen tartózkodás, elektronikus. 85-ösre megnyitom. Vote is closed. Lezárom. 11 a 17 ezer utasítottuk. 86-os nem, elnézést. De 86-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 87-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 88-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 89 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 90 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 91 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 92 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 9-es és 93-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 95-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 96-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 97-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk elutasítottuk, 98-as mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 99 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 100-as mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 101 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 102 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 103 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 104 mellett ellen tartózkodás. Elektronikus 104-esre megnyitom. Board is closed. Lezárom. 11-17-hez elutasítottuk. 105 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk 106 mellett. Ellen. Jó. 106-os megnyitom az elektronikust. Lezárom. 15-11-hez elfogadtuk. Kérem, magasabbra emeljék a kezüket. 10-es nem, elfogadtuk. Jó, 107-es mellett ellentartózkodás, elfogadtuk. 108 mellett ellentartózkodás. Elektronikus 108-asra megnyitom. Lezárom. 16-12 az elfogadtuk. 109 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 110 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 11 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 111 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 113 mellett ellen elutasítottuk 13 mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 114 mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 14-es mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 15-ös és 115-ös együtt mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 16 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 17 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 116 mellett, ellen tartózkodás, elutasítottuk 18 mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 117 mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 19 mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 20-as mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 118 mellett, ellentartózkodás elutasítottuk 119 mellett, ellen elfogadtuk 21-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 121 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 122 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 22 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 129 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 130 mellett ellen tartózkodás elektronikus. 130-as elektronikus. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 14 a 14-hez elutasítottuk. 131 mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk 132 mellett. Ellen tartózkodás Elektronikus. 132 megnyitom. Jó, is closed. Lezárom. 15 13 az elfogadtuk, 133 mellett ellen tartózkodás. 133 elektronikus megnyitom. Vote is Lezárom. 12 919-hez nem fogadtuk el. 24-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett ellentartózkodás. 26. Jó, elektronikus. Megnyitom. Egyszer ez emeli fel a kezét, másszor az, mindegy, lezárom a szavazást. Jó, hát kicsit fárasztó, jó tudom. 14 a 14-hez. Jó, hogy megkérdeztem, elutasítottam. 27 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 28 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 30 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 29 mellett ellen tartózkodás nem, nem, az egyes kiesik. Jó, 29 mellett. Jó, 29 mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk. 31 mellett. Ellentartózkodás elutasítottuk. 32 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 33 mellett ellen. Tartózkodás elutasítottuk második kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 44-es mellett ellentartózkodás. Jó, 44-esre megnyitom. The vote is closed. Lezárom. 22 az 5 az elfogadtuk. 35-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas és 36 ugyanaz, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk, 38 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 39 mellett ellen tartózkodás, elektronikus 39-esre megnyitom. The vote is closed. Lezárom. 14-13-hoz elfogadtuk. 40-es részenkénti szavazás első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk második rész mellett. Ellen. Tartózkodás elektronikus. 40-es második rész megnyitom. Lezárom. 15-13-hoz elfogadtuk. 41 mellett ellentartozkodás elfogadtuk. 42 mellett ellentartozkodás elfogadtuk. 43-as mellett ellentartozkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 46-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 47 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 48 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 51 mellett ellentartózkodással utasítottuk, négy mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 53 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 54 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 55 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 56 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 5-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 az egyhez, gratulálok Emma. So, the next Emma is coming. Now? Most a következő Emma jelentés jön? Nem? Nos, te ellene szavaztál? De hát a nagy többség megszavazta Emma jelentését. Úgyhogy jó, mindent fölírunk meg akkor is, hogyha nem mondom külön. A következő jelentés, megint csak Emma jelentése, a Horizont 2021-es mellett ellen tartózkodással utasítottuk hármas mellett ellentartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Huszonöt mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 26 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, egy kettes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 28 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, hatos mellett ellen. Tartózkodás elutasítottuk 29 mellett ellen. Tartózkodás elutasítottuk 30 mellett ellen. Tartózkodás elektronikus 30-as megnyitom. Lezárom. 12-13-hoz elutasítottuk. 31 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk, 32 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk, 3-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ne 34 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 35 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 38-as mellett ellen tartózkodás Ja. Acht dafür. Akkor megint a nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 38 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 39 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 9-es és 40-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 41 mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. 10.42 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 43 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 44 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 45 mellett, ellen, tartózkodás elutasítható, 46 mellett, ellen, tartózkodás, elektronikus, 46, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. 10-17 elutasítottuk, 47 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 48 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 13 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 49 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 14 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ugyanez az 50 es 51 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 52-es mellett ellen Tartózkodás elektronikus 52-es, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. 15-11-hez elfogadtuk. 54-es mellett ellen tartózkodás. Nem, kiesik, kiesik, bocsánat. 53 mellett Ellen tartózkodás elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellett Ellen tartózkodás elfogadtuk. 59 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 60 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 61 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 62 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 63 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 64 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 65 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 66 mellett ellen elutasítottuk. 16 mellett ellen elutasítottuk. 11 mellett tart, ellen elfogadtuk. 17-es mellett elfogadtuk 18 mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 5-ös kompromisszum mellett, ellentartózkodás elfogadtuk. Jó, végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 a 2 nem volt tartózkodás, elfogadtuk. Emma, gratulálok! Akkor megint egy Emma jelentésem. Third report. Emma a harmadik jelentésed. 50 összesen. Egyes módosító mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Kettő mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le hármast. Lezárom a szavazást. 15-11 ellenében elutasítottuk. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-0 ellenében, Emma, ilyen csodás eredményt még soha nem értél el? Gratulálunk neked! Az utolsó jelentésre, az utolsóra térünk rá? Nem, nem, nem, még kettő van. Ist, bist ja schon da? Ja, jetzt machen wir mal es. Mag Schake. Uh, Maritje, do you want to say something? Maritje, kérde das Wort? Nem. Egyes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást a kettesről. Lezárom a szavazást. 16-10 ellenében elfogadtuk. Kettes módosítom. Megismételhetjük, de kérem figyeljenek. Akkor a kettes módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-10 ellenében elutasítva, kérem figyeljenek. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás. Kérem szépen, megnyitom a szavazást a nyolcasról. Lezárom a szavazást. 25 egy ellenében, hát ezt nem hiszem el. Senki nem emelte fel a kezét. Nem rajtam múlik, nem vagyok vak, kérem. Tehát elutasítva, teljesen full elutasítva. Hármas kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegy mellette, ellene tartózkodás csekk. Ellenőrizzük le a tizenegyesről megnyitom a szavazást. Lezárom, mármint a szavazást. 15-12 ellenében elutasítva, 14 mellette ellen elfogadtuk, 15 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk 16 mellette, ellen a tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellene elfogadtuk. 21 és mellettem ellene Nem. Hogyha elfogadtuk, a 41-es fogyottá válik. Tehát hol tartoztunk? 21-es mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 32-es kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette, ellen elfogadtuk. 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elutasítva. 43-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 54 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás még egyszer 61-es mellette, ellenem, tartózkodás. Csekkoljuk ezt le, ellenőrizzük. Megnyitom, lezárom a szavazást. 13-13 ellenében elutasítva 62-es mellettem. Igen. A 61, a 61 is? Hmm nem működött a gépem. De hát akkor... Hát akkor nyert. Jól van, akkor már is kávézom. A frakcióm győzedelmeskedett. The vote is 25 zu 2 an... 25-2 ellenében elfogadtuk, gratulálunk Marikének. Wir den Report abstimmen. Yeah, da muss er halt warten, der Was? So, okay. The minister is outside. The minister is outside. Így kint van a miniszter. Azt kértük, hogy 10-10-re jöjjön meg, de még van egy költségvetési szavazás, és ez nagyon fontos, meg kell csinálnunk, hiába van itt a miniszter. Megkérhetjük a miniszter urat, hogy legyen türelmes, a ciprusiak hol vannak kérem, hogy jelezzék a miniszter úrnak, hogy igyon még egy kávét. Tehát valaki hívja meg egy kávére kérem. First of all, I have to read something. Először is valamit fel kell olvasnom. Két különböző szavazással van dolgunk. Egyrészt a jelentéstevőnök adandó mandátumról, Lokagard kollégá ez, hogy visszavonja a költségvetést, mint hogy a tanácsi álláspontot a hónap végén fogadják el, az első szavazás részt célja az, hogy mandátumot adjunk Lokagárt kollégának, hogy a szakbizottságunk nevében módosítókat nyújtson be, azért, hogy ha a tanács költségvetési megszorításokat vezet be, visszavonjuk a, a költségvetést. Tudunk-e tehát készfeltétellel szavazni, aki ezt a mandátum megadást támogatja, tegye fel a kezét, ellenzi -e valaki? Tartózkodott-e valaki? Nem. Lokegárd úr megkapta a mandátumot. Teljes mandátuma rendelkezik, de bölcsen használja fel. Most pedig <clears throat> itt van a költségvetési szavazólista, és szavazunk. Mindig fel kell most olvasnom? 5800 mellette, ellenem. Nyomcsön. Elfogadtuk. 5801. 5801 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellettem ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hova kell most mennem? Kettes kompromisszum. Hát ez szörnyen van itt megcsinálva. Kettes kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 804 mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 805-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os mellettem ellene tartózkodás elutasít. 7-es mellette 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadható, 9 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 515 mellettem ellenem tartózkodás elfogadva, elutasítva 16, mellette ellene tartózkodás elfogadva és kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21 és mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-23 mellette ellenem tartózkodás Ellenőrizzük le a 823-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. <clears throat> Elfogadva. 524 mellette. Ellenem. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum ki támogatja? Ellenzi valaki tartózkodott, valaki elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum. Ki támogatja ezt, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 11-es mellette ellene. Tartózkodás? Elfogadtuk. 8-32-es mellette ellene. Tartózkodik valami, elfogadtuk. 834 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 833 mellette, ellene, elfogadtuk. 835 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 840-es módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt inkább le, tehát a 840-esről megnyitom a szavazást. Melyet le is zárok. 17-8 ellenében elfogadtuk. 14-es, a 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 842 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 843 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 846. Ezeket nem tudjuk az Emma Clarkinokat mindegyütt csinálni 846-tól 871-ig. Ki támogatja, ki ellenzi? elutasítva. 52, 53, 54 és 55 mindenki támogatja, kiellenzi, tartózkodás elutasítva. És akkor most mit csinálok? Köszönöm szépen, köszönöm, hogy ilyen feszesen együttműködtek, lezárjuk a szavazást. Kérem azonban, hogy a kollégák maradjanak itt, hogy a ciprusi soros elnök bejelentéseit meghallgassák. És kérjük most a miniszter urat az ülésterembe. who wants to leave, leave. And the others sit down. Aki el akar menni, menjen el, a többiek meg üljenek le. Minister miniszter Okay. The last item as <laughs> a... Akkor az utolsó napi rendi pont, egy nagyon fontos napi rendi pont, nevezetesen üdvözöljük a ciprusi kulturális oktatási minisztert, Jorgos Dimafénust. Nagyon örülök neki, hogy itt van ma, Tudjuk, hogy nagyon nehéz időkben kellett átvenniük ezt az elnökséget. Nagyon sok problémájuk van önmaguknak is, de a soros elnökség nagyon sok új programpontot is megvitat majd. Reméljük és azt kívánjuk, hogy nagyon sok mindent megorosítanak a kultúra, oktatás területén a következő hat hónapban, és ne felejtsem el az állampolgárság témáját. Önök most a Dán elnökségtől veszik át a soros elnökséget, ők már elég sok mindent megpróbáltak megvalósítani és már beszélgettünk, és elmondtam önnek, hogy támogatjuk önöket. Én itt le is zárnám, megadom a miniszter úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon szépen köszönöm a kedves szavait. Örülök, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben. Örülök annak a lehetőségnek, hogy itt a ciprusi elnökség prioritásairól. Be tudok számolni a, polit- a kultúra, audiovizuális terület, sport és fiatalság területén. Először vesszük át az EU-nak a soros elnökségét, és most éljük a válságnak az utóhatását. Nagyon nehezek a körülmények, nem csak Ciprus számára, hanem az egész Európai Unió számára. Ma, jobban, mint bármikor, az Európai Uniónak közel kell maradni az állampolgárokhoz. Nagyon fontos, hogy megint az állampolgár kerüljön a politikán központjába, és átadjuk a remény és szolidaritás üzenetét. Ugyanakkor az Európai Unió szava hihetőséget is helyre kell állítani, nem csak a piacokon, hanem az állampolgárok felé is. Ezért aztán a ciprusi elnökség a lehető legjobban együtt működik, ezért önökkel. Engedjék meg, hogy felsoroljam a ciprusi elnökség programpontjait. Kezdeném a fiatalsággal, Erasmussal, sporttal, oktatással. A tanácsban részbeni általános egyetértés született, és a ciprusi elnökség most az EP-vel párbeszédet kezd, azért, hogy tisztázza az állampolgárt, és a megválasztott képviselők aggodalmaira válaszoljon. A tanácsban nagy a megosztottság, ezt mutatja ez a részbeni egyetértés is, és az Európai Parlament az, hogy most meghallgat minket, lehetővé teszi számunkra, hogy az európai állampolgárok felé megvalósított új programokat bemutassuk önöknek. A ciprusi elnökségnek az írás tudással kapcsolatban nagyon fontos programja van, ezt prioritásként kezeljük. Azt szeretnénk, hogyha az analfabetizmus ellen felvennénk a harcot. A következtetéseink a tanács következtetésein nyugszanak, és az erről a témáról született kongresszus az olvasottság mindenkinek címmel Levkóziában október 4-én, 5-én konferenciát szervezünk. És tartunk majd egy informális uh, csúcsot is Levkóziában ebben az időszakban. Ami az oktatást illeti és a képzést a 2020-as stratégiában a ciprusi elnökségnek nagyon fontos, hogy megerősítse azt a szerepet, amelyet az oktatás játszik a 2020-as európai stratégiában. Szeretnénk egy kísérleti projektet, egy kísérleti önkéntes társértékelést, és Brüsszelben szeretnénk bemutatni az eredményeit szeptemberben. Az értékelés után az elnökség egy jelentést szeretne megvalósítani. Októberben ismertetjük ezt Levkoziában, és utána a tanácsnak, a csúcsnak novemberben szeretné beterjeszteni az ezzel kapcsolatos kihívásokat és a 2020-as stratégiának a célkitűzéseit. Van még egy téma az oktatása kapcsolatban, amit szeretnék megemlíteni. Ez pedig a bizottságnak a javaslata, hogy támogassuk az informális és nem tipikus tanulást. A ciprus elnökségnek ez is prioritása. 2007-ben a tanácsban szavaztak arról, hogy az informális és nem tipikus tanulási módokat is támogatják. Utána azonban bekövetkezett a válság és a nagymértékű munkanélküliség, különösen a fiatalok körében, ez pedig új fontosságot tulajdonított ennek a kérdésnek. Nagyon fontos, hogy elismerjük, hogy az informális nem tipikus tanulási módoknak milyen nagy szerepe van a személyes fejlődésben, a társadalmi befogadásban és a foglalkoztatottságban. Hiszen ez az élethosszig tanulá- tartó tanulás része. Ami a másik nagy területet illeti, a fiatalságot, szeretném megemlíteni, hogy számunkra az a prioritás, hogy a társadalmi befogadottságot biztosítsuk azoknak a fiataloknak, akiknek immigráns háttere van. Hiszen egyre nő a mobilitás Európában, egyre nagyobbak a migráns áramlatok, ez jellemző az egész Európai Unióra. A fiataloknak a részvétele a döntéshozatalban különösen fontos lesz, hiszen ez nagyon fontos a társadalmi előrelépésük szempontjából. A fiatalok szervezeteit is támogatnunk kell, hiszen ez a strukturális párbeszédnek is része is, és ehhez ö, kapcsolódik a szeptember 11-13-ai Lefkóziai konferenciánk is. A következtetéseket a ciprusi soros elnökség novemberben terjeszti be a csúcs részvevőinek. Ami ezt a konferenciát illeti, ezzel lezárul egy 18 hónapos tárgyalási folyamat, amit a három elnökség prioritásként kezelt, nevezetesen a fiatalok részvétele a demokratikus életvitelben. Ciprusnak nagyon fontos, hogy ezt a struktúrált párbeszédei időszakot lezárjuk, és a következő három elnökségnek előkészítsük a terepet. Szorosan kötődünk a fiatalságról szóló Európai Uniós jelentéshez, és 2012. szeptember elején kapják meg ezt a jelentést. A jelentés a nemzeti jelentéseken nyugszik, amelyet a tagállamok nyújtottak be, és 2012. januárban kaptuk meg Brüsszelben. A ciprusi elnökségnek célja, hogy november a következtetéseket lezárja ezzel kapcsolatban. A következő téma a kultúra témája, elnökasszony, hogy ismertessem a prioritásokat. Ez azt mondja ki, hogy Európa egy közjó, és mindenkit be kell vonni az életébe, aki itt él. Európa válságot él meg, és az olyan kezdeményezések, mint például Európa az állampolgárok számára különösen fontosak. Ezek a programok lehet, hogy kicsik ugyan méretben, de mégis nagyon jelentősek, és hozzá segíthetik az európai állampolgárokat az, hogy közelebb kerüljenek az unióhoz. Így aztán a soros elnökség Európa az állampolgárok számára nagyon fontosnak tartja ezt a kezdeményezést. A Dán soros elnök 2012. május 10-én a tanácsban elfogadott egy egyetértést, ugyanez csak részleges volt, azért, mert a gazdasági következményekre nem tért ki, tekintve a válsághelyzetet. Természetesen a tanácsban nagy az aggodalom azt illetően, hogy hogyan folynak a jogalkotási munkák ebben a programban. Én azonban biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát. Egyébként az állampolgárok számára így is az a fontos, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács együtt működjenek annak érdekében, hogy nagy szimbolikus értékű programot fogadjanak el. A ciprusi elnökség együttműködik az Európai Parlamenttel ebben a programban, és mindent megtesz az előre mozdítása érdekében. Hagy említse meg az Európai Kulturális Főváros kérdését. Az, ahogy most kiválasztjuk az Európai Kulturális Fővárost, 2019-ig érvényes, úgyhogy bele kell gondolnunk, hogy 2019 után, 2020 után milyen eljárással választjuk ki a fővárost. A kulturális főváros nagyon fontos, és nagyon örülünk annak, hogy ez pont az elnökségünk alatt megrendezésre kerül. Nem sokára javaslatot teszünk ezzel kapcsolatban. A soros elnökségnek az a célja, hogy novemberre a csúcsra előkészítse ezt a témakört. Hogy említse meg a kulturális kormányzás kérdését. A ciprusi elnökség számára nagyon fontos ez az úgynevezett cultural governance. Nagyon fontos, hogy megfelelően használjuk az állami költségvetéseket e célra. Majd javaslatokat teszünk ezzel kapcsolatban, azért, hogy a novemberi csúcson ezt el lehessen fogadtatni. Ezzel a témával kapcsolatban augusztus 28-29-én Levkoziában konferenciát szervezünk, és ennek eredményei alkotják majd a tanács felébe nyújtandó programunkat, ami az audiovizuális szektort illeti. Hagy utaljak itt a Kreatív Európa programra. A Kreatív Európa program keretében, mivel a Dán elnökség előkészítette ezt, május 10-én, most nagy eredményeket érhet el. Mivel a tanácsban nem fogadták el a költségvetési aspektust, ezért a több éves pénzügyi keretet kell alapul vennünk. A ciprusi elnökség még áttekinti a garantált kölcsönök mechanizmusának az alkalmazását. A célunk az, hogy nyíltan és eredményesen működjünk együtt az Európai Parlamenttel, annak érdekében, hogy egy olyan kulturális alkotóprogramot hozzunk létre, amely elősegíti a kulturális sokszínűséget Európában mindenki számára, és amely biztosítja azt, hogy a gazdasági megélhetés és a kulturális javak összefüggjenek. Egy nagyon fontos téma, elnök asszony, amely szintén prioritásunk, ez a gyermekek számára jobb internet használat. Célunk az, hogy a társadalmi befogadást elősegítsük, illetve az európai állampolgárok életminőségét javítsuk. Ez a célunk, az audiovizuális politika területén is, és különösen az információs technológiák használatát illetően, különösen a fiatalok és a gyermekek közében. Meg kell, hogy állapítsuk, hogy az internet biztonsága nagyon fontos, annak érdekében, hogy magas minőségű anyagot biztosítsunk a gyermekek számára, és hogy megóvjuk őket a felmerülő veszélyektől. Nem szeretnénk, hogy az illegális és káros tartalmaknak ki legyenek téve a fiatalok. Múlt májusban, az elmúlt májusban a tanács a Safer Internet program keretében már közzétette a céljait, és a ciprusi elnökség ezt a programot követi a novemberi csúcsig. Végül az utolsó témakör a sport. Elnök úr, elnök asszony, hagy számoljak be néhány célunkról. A tanács következtetéseinek megfelelően egy új politikát szeretne megvalósítani, ez pedig nem más, mint hogy az állampolgárokat egyre jobban beszeretnénk vonni a testgyakorlásba azért, hogy az életminőséget és a közegészségügyet javítsuk. Ez nagyon fontos, az, mert létezik egy irányelv ez ügyben, és szeretnénk elérni, hogy az egészség és a sport szervesen összefonódjanak. És ez az aktív örekedéshez is kapcsolódik. Körülbelül a teremtett hozzáadott érték 1,5-2 százaléka szervesen kapcsolódik a sporthoz. Ezt jobban ki kellene használnunk, hiszen a sport hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez is. Az a célunk, hogy megvalósítsuk a sport és a statisztika kapcsolatát, ez egyébként már létezik, és a ciprusi elnökségnek célja az is, hogy rámutasson, hogy mennyire fontos, hogy a Eurostat és a tagállamok adatot szolgáltassanak ezzel kapcsolatban. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, a lezsírozott sportesemények megrendezése nagyon fontos téma a ciprus elnökség számára, hiszen egyre több ilyen megbundázott eseménynek vagyunk a tanúi, és ez nagyon nagy probléma és időszerű. A ciprusi elnökség együttműködik a magyar, lengyel és dán soros elnökséggel, hiszen ők készítették elő ezt a munkát. Levkóziában szeptember 19-en, 20-án lesz egy sportfórum, és ott ezt kiemelt fontosságú témaként kezeljük. Ugyanakkor elismerjük, hogy milyen jó munkát végzett az Európai Unió szakértői csoportja a jobb kormányzás területén a sport életben. Hat hónapunk alatt a ciprusi elnökség a WADA-val, a doping ellenes nemzetközi szövetség munkájával is foglalkozik majd. Végül a sport témáját lezárva, Szeretném üdvözölni azt a tényt, hogy a sport az Erasmus mindenki számára program keretében külön költségvetési sorra rendelkezik. Ez célunk volt ahhoz, hogy a sportnak a közéletben játszott szerepét erősíthessük. Ezeket a témákat majd még megvitatjuk a, az informális ciprusi elnökség által szervezett csúcson. Hölgyeim és uraim, a fiatalság, az oktatás és a kultúra és az audiovizuális szektor kérdése nagyon fontos témák az EU számára az állampolgárok jóléte érdekében. Nagyon fontos, hogy ezeknek a szektoroknak, ezeknek a politikáknak a társadalmi jelentőségére rámutassunk az Európa 2020 stratégia keretében. Hagy mondjam itt ezt el, hogy a triónk másik két tagjával, Lengyelországgal és Dániával milyen jól együttműködtünk. Előkészítették a mi elnökségünket, és mi most a lehető legjobb módon szeretnénk szolgálni az Európai Uniót. Az együttműködésünk nagyon soros volt, folytatjuk az erőfeszítéseket. Mivel mi vagyunk a triónak az utolsó eleme, mindent megteszünk annak érdekében, hogy mindenki érdekét szolgáljuk. Szeretném kifejezésre jutatni az, hogy készen álljunk arra, hogy az Európai Parlamenttel szorosan és őszintén együttműködjünk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Köszönjük önnek, Demosztenosz miniszter úrnak ezt a prezentációt. Ez egy igen széles skáláját mutatta be a ciprusi eh, terveknek, és hát ön is elmondta, hogy néhány területet éppen csak érinteni tudnak, de hát az is fontos, hogy itt elinduljon egy-egy dolog, hiszen önök után még más is felveheti a fonalat és folytathatja a munkát aztán ugye jelentkeztek többen is, hogy részt vegyenek az eszmecserén, először ez Kurilla úr. Hmm, presidente, eh, grazie signor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak, azért, hogy eljött hozzánk, és bemutatta a ciprusi elnökség programját. amelyet a következő fél évben kíván tehát végrehajtani. A tanácsban is találkoztunk már, és szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eh, a rendelkezésünkre áll, hogy eszmecserét folytassunk, és eh, szeretnék, eh, illetve gondolom, hogy a két említett programért felelős előadó kolléga is majd kíván ezekhez szólni, de az Erasmus mindenkinek és a Kreatív Európa program, ezek számomra is érdekesek. Palkasszony és Kosztasszony, tehát az illetékes előadók, és majd biztos bővebben ehhez hozzászólnak, de mi is nagyon megijedtünk amiatt, hogy néhány már bevezetett márkanév úgy tűnik, hogy el fog tűnni. Ezek ugye lehetővé tették eddig, hogy az Európai Uniót nagyon könnyen beazonosítsák. A médiaprogram az egyik olyan, ami nagyon szívügyünk volt, és sokak számára egy jól azonosítható uniós program volt, és a számunkra valóban megdöbbentő sokkoló, hogy most akkor elvész ez a márkanév, és nulláról kezdődne egy új program és ezért érdekelne, hogy mi az ön álláspontja ezzel kapcsolatban, mit szándékozik tenni a ciprusi elnökség ezekkel a programokkal kapcsolatban. Aztán egy további pont, amelyet szeretnék kiemelni, amely ma délelőtt a szavazás során derült ki számunkra, ez pedig a Horizon 2020-as programmal kapcsolatos felvetés, miszerint a kulturális örökség védelmére semmiféle rendelkezést nem tartalmaz ez a keretprogram. Már elfogadtunk erre vonatkozó módosító indítványokat, de azt kell, hogy mondjam, hogy a ciprusi elnökségnek is tennie kellene ezért valamit tanácsi szinten, és a, mindenkit meg kellene győznie arról, hogy ezt a témát is megfelelő mértékben kellene e, támogatni, tehát a kulturális örökség, a történelmi örökségünk nagyon fontos, és úgy tűnik, hogy, hogy egyelőre semmiféle finanszírozási eszköz, semmiféle rendelkezés nem szeltett ezzel kapcsolatban. És igazán fontos lenne, hogyha a tanácsban ön az élére állna ennek a küzdelemnek, és, és hát a kultúrával program, ha ezt nem támogatnák, akkor nem csak a történelmünket felejtenénk el, hanem az egész jövőnket veszélyeztetnénk ezzel. Következő hozzászóló. Köszönöm, Doris, köszönet illeti a ciprosi elnökséget. Számos alkalommal említették a következő többes pénzügyi kerettel kapcsolatos problémákat, ezért érdekelne az, hogy önök milyen szerepet kívánnak játszani a tanácson belül a e konfliktus rendezésében, különösen a 2013-as költségvetésre gondolok itt, hiszen mi szeretnénk, ha a kultúra, a média, az ifjúság és az oktatás nagyobb figyelmet és több forrást kapna, és hogyha a tárgyások sikeresek lesznek, akkor ugye úgy tűnik, hogy ha 10%-kal csökkenni fog az erre fordítandó összeg, és ez minket nagyon hátrányosan érinteni. És tudjuk, hogy a ciprusi elnökség a következő hetekben komoly felelősséggel tartozik majd azért, hogy megvédje a parlament pozícióját e tekintetben. Talán ön egy kicsit részletezhetné azt, hogy milyen stratégiát kívánnak követni, milyen szerepet kívánnak elérni ebben a vitában. Hanno Takulái a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet illeti a miniszter urat is, azért, hogy bemutatta a ciprusi elnökség programját ugye már volt alkalmunk arra, hogy találkozzunk, és eszmecserét folytassunk a miniszter úrral, és tudom, hogy, hogy kiválóan ismeri a helyzetet a miniszter úr, az Erasmus mindenkinek programot, és az életfogytig tartott tanulás, illetve a Kreatív Európa programokat jól ismeri a miniszter úr, és én most igazából az Európa Polgárokért programra szeretnék kitérni, amelynek illetékes előadója vagyok. És hát érdekelne, hogy mit kívánnak ezért a programért tenni, ahogy a miniszter úr tudja, vannak itt problémák, hiszen nem tiszta a jogalap, nem tudjuk, hogy most akkor mely cikket kellene jogalapként alkalmaznunk a program esetében. A parlamenti szakbizottságunk számára világos az, hogy együtt döntési eljárást kell itt alkalmaznunk, ahogyan ezt eddig is tettük, és hát remélem, hogy konstruktív eredményt sikerül elérnünk. A jelentést is ezzel a gondolattal kezdtem el kidolgozni, hogy döntési eljárásban fogjuk majd kidolgozni a továbbiakban a programot. És hát és hát reméljük, hogy itt akkor a tanács bevonásával jó eredményeket sikerül elérnünk, és hát e, Ciprus, mint demokratikus állam remélhetőleg a parlament és a kulturális szakbizottság véleményét is tiszteletben fogja tartani, illetve a mi véleményünket e, nyitottan fogja fogadni. Reméljük tehát, hogy együtt tudunk majd működni, és probléma mentesen a tanács majd elfogadja a mi álláspontunkat. Úgy gondolom az európai polgárok számára ez igazán hasznos lenne, ez az Európa Polgárok egy program nagyon jó program lenne a következő programozási időszakban. Tehát ezt a problémát szeretném felvetni, erről még biztosan továbbiakban is fogunk beszélni. Most pedig Versia asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék én is gratulálni a, a a ciprusi elnökségnek. Volt már alkalmunk találkozni, és nagyon örülök annak, ahogyan a ciprusi elnökség prioritásait kidág, kidolgozta. Ugye a jelenlegi helyzet komoly kiadással lesz a különböző kulturális és oktatási területekre. Ezek lesznek az első áldozatok és hát ezek a kérdések fontos, hogy újra előtérbe kerüljenek az Európa 2020-as stratégia keretében. A leggyengébbek védelmére szolgáló stratégiára van szükségünk, a válság első áldozatainak védelmét kell biztosítanunk, és én e tekintetben nagyon örülök annak, hogy üdvözlöm azt, amit elhangzott, de érdekelne az is, hogy milyen, mi az álláspontja a az analfabetizmus felszámolásával kapcsolatban, illetve a bevándorlók integrációjával kapcsolatban mit gondol? A fiatal bevándorlók integrációjára gondolok elsősorban úgy gondolom, hogy itt már egy jó kiindulási pontot teremtettünk, ezt lehetne folytatni. Aztán szó esett az informális és az atipikus tanulási formákról, ez számunkra mindig is fontos volt, és hát Skoria úr jelentését e területen már el is fogadtuk, amelyben levonja a következtetéseket a, a, az eddigi helyzetből, és az önkéntes munkát is felveti, és hát érdekelne, hogy nem látja a szükségét annak, hogy, hogy állandó finanszírozási eszközt biztosítsunk annak érdekében, hogy azok, akik az Európai Unió területén tevékenykednek, eh, folyamatosan, megbízhatóan finanszírozásban részesülnének. A parlament erre vonatkozóan ugye már több szavazást is tartott, és mi támogattuk ezt, de továbbra is úgy tűnik, hogy további problémák állnak fel, fenn, ami az Európai Szövetséget illeti. Aztán az Európai polgársággal kapcsolatban támogatnám azt, amit Takula kolléga mondott el az Európa Polgárokért program tekintetében. Ugye jelenleg az Európai Polgárok éve van, és úgy tűnik, hogy nehézséget okoz meg állapodni a tanácssal arra vonatkozóan, hogy egyáltalán mit is fedjen a polgárság fogalma, és hát hallhattunk ezzel kapcsolatban elképzeléseket, de hát aztán a finanszírozás kérdése is felmerül, hogy hát, hát ez a legkisebb költségvetési tétel, amely valaha egy európai tematikus évre elkülönítésre került. Ez nyilvánvalóan nem jó jel. Aztán a fiatalok bevonása és az internet felhasználásának bővítés, hát itt is egyensúlyt kell teremteni. Köszönjük szépen, Verse asszony, következő hozzászóló köszöntött szeretnék mondani ezzel a prezentációval, és drukkolok a ciprusi elnökségnek, miniszter úrnak is, hogy sikerrel járjon. A következők a kérdéseim. Nem szeretném megismételni azokat a kérdéseket, amelyek már elhangzottak. Tudjuk, hogy óriási finanszírozási lehetőségek rejlenek a struktúrás alapokban ahhoz, hogy az európai kultúrát támogassuk Láthatjuk, hogy számos régióban és számos országban, amelyek kedvezményezettjei ezeknek a támogatásoknak, új kulturális ügynökségek ö, ö, nőnek ki gombaként a földből, és hát és emellett azonban az oktatást is lehetne támogatni, a tanárok képzését, a szakmai képzést, és támogatják ezek az ügynökségek. És az a kérdésem, hogy válság idején, ahogyan azt hallottuk, amikor mindenhol próbálják lefaragni a költségeket, hogyan kívánják majd megvédeni a strukturális alapokat, hiszen a kulturális és oktatási kiadásokhoz ezek is hazajárulhatnak. Aztán a második kérdésem a sportra vonatkozik. Fiszasz úr kiváló jelentése jó alkalmat kínálta arra, hogy itt is tegyünk valamit, és érdekelne, hogy jogalkotási lépéseket is tervezze a ciprusi elnökség, hiszen Fiszasz úr ilyen irányú javaslatot tett a a megbundázott foci meccsek e, esetében, és valóban hiányoznak azok a jogszabályok, amelyek e, lehetővé tennék ennek a gyakorlatnak a felszámolását és szankciókat tenne lehetővé. Aztán a stadionokba történő belépés megtiltása bizonyos személyek számára, ez is egy olyan terület, ahol lehetne jogszabály javaslatokkal élni. Tehát kérdezném, hogy mit, mit kívánnak tenni etérem. Köszönjük szépen, most vagyok Szentiáko de az úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönet illeti a miniszter urat is, és hát valóban sok sikert kívánunk az elnökségi munkához. És hát a kollégám már említette a sportot, ez az a terület, amely engem is nyilvánvalóan különösen érdekel, ugye a parlamentben nagy támogatással fogadták el ez az irányú jelentésemet, és, és nemrégiben Vasilió biztos ö, asszonyal, és egy ülésre, eszmecserre került ahol próbáltuk elérni azt, hogy ne egyszerűen fiókba kerüljen ez a jelentés, hanem valóban történjen előrelépés a tagállamokban. Éppen ezért valóban arra kérném, hogy a ciprusi elnökség alatt tegyenek meg mindent azért, hogy itt, itt a sportkérdések területén történjen előrelépés. Nyilvánvalóan a sporttal kapcsolatos kérdések nagy része tagállamok illetékességi körébe tartozik, de fontos terület fontos például a játékosok, különböző nemzetiségű játékosok aránya, vagy a különböző korrupciós esetek tekintetében fontos lenne itt uniós szinten is lépni, illetve a doping, a különböző illegális szerek használatát, ez valóban a kábítószer kapcsolatos bűnözés körébe tartozik. Aztán különböző csalások, a sport területén, például amikor lezsírozzák, megbontozzák a meccseket, ez is csalás, aztán az erőszak a stadionokban egy újabb, fontos probléma, rengeteg sporthuligán. És hát e, itt is jó lenne az erőszakos cselekményeket megakadályozni. És most pedig röviden szólnék arról is, hogy a sportolók milyen támogatásban részesülnek, hiszen a sportolóknak viszonylag rövid a szakmai élete, és hát sportkarrierük mellett fontos, hogy lehetőségük nyíljen felsőoktatási tanulmányokat és végezni, tehát hogy egyszerre tanulhassanak és sportolhassanak. Pak elnökasszonyt is hallottuk arra vonatkozóan, hogy szeptemberben részt veszünk majd a sportforumon, ott nyilván még tágabb körben ezt megvitatjuk. Most pedig Paliadeli asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, üdvözlöm, és nagyon sok sikert kívánok ehhez a nagyon nehéz hat hónaphoz, hiszen Európa is nehéz helyzetben van most. Nagyon sok sikert kívánok önnek. Azt hiszem, hogy a szakbizottság tagjainak a véleményének adok hangot, ha azt mondom, hogy önök most nagyon fontos változásoknak lesznek tanúi, amelyek kihatnak majd a kultúrára, az oktatásra, kutatásra a következő tíz évben. Ennek a szakbizottságnak a tagjai azt látják, hogy az oktatás és a kultúra és a kutatás is a humán tárgyak területén, annak ellenére, hogy állandóan azt halljuk, hogy ez az az eszköz, amivel összefoghatjuk Európa állampolgárait, jövőt biztosíthatunk Európának a válság ellenére, hogy kilábaljunk a válságból. Tehát ezek az egyetlen eszközök, amiknek a segítségével el lehet érni ezt a javulást. De a tanácsban, mert ez itt a lényeg, lehet, hogy az a vélemény uralkodott el, hogy a humántárgyaknak a tanulása, elsajátítása, ez nem komoly munka, és igazából a kutatás és a, a az akadémiai tanulmányok csak a természettudományok területén létezhetnek? Ön mit gondol a versenyképességről, az innovációról, arról, hogy mi a jövője az egyetemi tanulmányoknak Európában, mert azt látjuk, hogy egyre inkább technokratákat nevelünk az egyetemeken, erre van szükség. Úgyhogy talán a tanácsban föl lehetne ezt vetni hogy Európában a következő években mi lesz a felsőoktatásnak a jövője, milyen veszélyek rejlenek abban, hogyha csak a technokrata képzésre koncentrálunk a felső oktatásban. Ami a kultúrát illeti, megint csak a tanácsra utalok, nagyon fontos a kulturális örökségnek az ápolása. Ez nem egy adhok megoldás kell, hogy legyen, hanem egy állandó célkitűzésnek kell lennie az Európai Unióban. Feladatunk, hogy megvédjük, ápoljuk a kulturális örökségeink tárgyait, hogyha például fejleszteni akarjuk a turizmust is, és fel akarjuk venni a versenyt a világ más országaival, például Kínával. A 2020-as stratégiát ön említette, ez nagyon fontos, hogy ön elvigye ezt az üzenetet innen, hogy a humán tanulmányok ezekben rejlik Európa jövőjének a kulcsa. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Összefoglaló leszek, mert értem, hogy szorít az idő. Köszönöm szépen ezt a bemutatót, a, a ciprusi elnökség bemutatóját, és köszönöm azt is, hogy jelentéstevőként helyet cseréltünk, és annak is örülök, hogy illetve jelentéstevőként eszmét cseréltünk önökkel, és éppen ezért azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy jó együttműködésre készülhetünk fel a tanácssal. Egy-két kérdést szeretnék felvetni, de nagyjából egyetértek az előttem szólókkal. Skuria kollega is mondta, hogy szinte a legfontosabb kérdés, melyel dolgunk van, a központi és a horizontális hatása a kultúrának. Arról van tehát szó, hogy az ezzel összefüggésben lévő gazdasági értéket is beárazzuk, hiszen ebben rejlik Európa versenyképessége. És ennek megfelelően a több éves pénzügyi tervnek tervet megfelelően kell kialakítani. Itt a Kulturális Szakbizottságban kísérletet tettünk arra, hogy módosító indítványokkal módosítsuk a szöveget, de hát alapvetően ez más bizottságok hatásköre. Például a Horizon programban és a strukturális alapokból egy-két dolog kikerült, és a digitális ágazatban nagy veszélyekkel nézünk szemben. Gondolok például a mozitermekre, a vetítő termeknek, a moziknak a 15%-a hamarosan eltűnik, hogyha nem sikerül őket jól átállítani a digitális technológiára. Tehát ilyen módon a Lisszaboni szerződés idevágó cikkét nagyon komolyan kell venni. Arról beszélt, hogy bizonyos prioritásokkal rendelkezik a ciprusi elnökség, és kérdezem ezért, hogy meg tudja erősíteni, hogy a ciprusi elnökség a kultúrát és az oktatást valóban prioritásos ügyként kezelje. Hiszen stratégiai jelentésséggel bír mindez, hiszen bár lehet, hogy paradoxnak tűnhet, de éppen a krízis idejében kell a kultúrába több pénzt pumpálni. A kultúra mindig anticiklikusan működik, és így is kell kezelni a kultúra, a kultúra javainak a fogyasztása nem a többi a javak egyéb fajtájának a fogyasztásával párhuzamosan zajlik. Más fogyasztói szokások vannak. Második dimenzió. Egy kreatív Európát akarunk elérni, de abszolút nem világos, hogy hogyan. Tegnap hallottuk a bizottság egy közleményét ezzel kapcsolatban, de nem teljesen világos, hogy bizonyos márkákat nem veszítünk el a programból, például a média programból vezetnek ki brendeket, márkákat, illetve az oktatás is a képzés területén is. Tehát úgy gondolom, hogy a Kreatív Európa keretén belül figyelnünk kell arra, hogy a márkákat, a védjegyeket megőrizzük. Ezen felül pedig az európai hitelek finanszírozásának kérdésére is koncentrálni kell. Van itt még egy szempont, nagyon fontos, hogy a kulturális örökségre is kiterjesszük a figyelmünket, de a helyi, területi és interregionális szempontokra is figyelemmel kell lenni. Úgy gondolom, hogy az önországet nagyon is foglalkoztatja az egyes országok földrajzi helyzetének kérdése. és tisztában van azzal a kihatással, hogy a kulturális befektetés milyen, milyen hatással lehet a különböző területekre. Tehát kérem, hogy a ciprusi elnökség során vegyék figyelembe ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen, miniszter úr, öné a válaszadás joga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm mindenkinek, minden képviselőnek, aki nagyon fontos kérdéseket és megjegyzéseket tett. Először is hagy tisztázzak valamit, és hagy hangsúlyozzam. Ezt megpróbálom kidomborítani. Én egy felsőoktatásban tevékenykedő családból származom. A válságok idején, mint például most is az európai Unió, amilyen válságot megél, és ezt nem csak én mondom, ezt tanulmányok bizonyítják, az állampolgárok visszatérnek az oktatáshoz és a kultúrához. Tehát a kultúra az Európai Unió nagy családja tartozik az oktatásnak és a kultúrának, a képzésnek. Hogyha a nehéz időkben nem ruházunk be az oktatásba, akkor se közép, se hosszú távon nem érhetünk el fejlesztést. Nagyon sok fiatal, nagyon sok munkanélküli és más állampolgár is most egy második esélyt épít az életében a válság során megpróbál olyan készségekre szert tenni, amelyek segítségével fölveheti a harcot a jelenlegi helyzettel, és megpróbál jobb jövőt építeni, szebb napokat, és ezekbe beruházni. Tehát ez, ez lesz az alap kiinduló pontunk és prioritásunk a ciprusi elnökség szempontjából. Nagyon sok kérdés utalt arra, például Trüppel asszony kérdése is, de más képviselők is feltették azt a kérdést, hogy mi a helyzet a költségvetéssel. Igen, mindent megteszünk annak érdekében, hogy erősen képviseljük ezt a témát, hogy egyáltalán ne csökkenthessék a költségvetést. Hogy teszük ezt? Én már beszéltem a gazdasági miniszteremmel a ciprusi oldalról, és amikor az ember gazdasági szakértőkkel folytat párbeszédet, akkor buldokként kell beszélnie ahhoz, hogy elérje azt, hogy valóban beruházásokat eszközöljenek közép és hosszú távon. Nem mindenki van abban a helyzetben a gazdasági szakértők oldaláról, hogy megértse, hogy mi itt milyen problémákkal küzdünk, és hogy milyen aggodalmaink vannak. És én csak azt tudom mondani, hogy a példák és az eredmények egyértelműek, és ezekre kell alapoznunk a munkánkat, én ezt meg fogom tenni, és már felhívtam a 26 miniszterei, tagállam minisztereinek a figyelmét arra, hogy ez nagyon fontos, a kollégáim, akik polit, akik kultúrával, fiatalsággal, oktatással foglalkoznak. Ezeket mind meg fogom hívni, hogy őszintén beszélgessünk egyás között, hogy egy közös üzenetet küldjünk vissza a 27 tagállam mm, gazdasági minisztereinek, hogy tegyenek lépéseket a megfelelő irányba. Abszolút fontosságú az, hogy a költségvetések és a tagállamok támogassák külön költségvetési sorokkal az oktatást, a kutatást és a kultúrát. Most akkor először hagy válaszoljak Skúria úrnak a kérdésére. Ezt írtam föl, nagyon fontos dolgokat mondott, a kulturális örökség védelméről. Legyen biztos benne, hogy osztjuk ezt az aggodalmat, és nekünk is prioritásunk ez a ciprusi elnökség részéről. És igen, a tanácsban is, és a legmagasabb szintű üléseken is Cipruson állandóan hangsúlyozni fogjuk azt, hogy mennyire fontos a kultúrának a támogatása. Ami Trüppel asszony kérdését illeti, szerintem már válaszoltam rá, és azt is elmagyaráztam már, hogy hogyan fogom meggyőzni a, azokat, akik csökkenteni akarják a költségvetést az oktatás területén. Ami Takula úr kérdését illeti, a jogi alapbizonytalanságáról, hogy ezzel kapcsolatban mit szeretnénk tenni. Takula úr. Egyértelmű voltam. Teljes mértékben osztjuk a parlamentnek ez irányú aggodalmát, ezt ön is mondta, és én úgy gondolom, hogy együtt, összefogva a tanács, a bizottság és a parlament megtalálhatja azokat a módokat, ahogy előmozdíthatjuk a programokat az állampolgárok számára, amelyek hozzáadott európai értéket teremtenek. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy az állampolgárok nem szeretnék azt, hogyha akadályok elé kerülnének, és biztos vagyok benne, hogy találunk majd megoldást, és eltávolítjuk az akadályokat az állampolgárok útjából. Verzsé asszony, teljes mértékben egyetértek az állításaival. Tényleg, mi, mint ciprusi elnökség, és hát ez nem csak a személyes védel, véleményem, hanem mindenki, aki kultúrával, fiatalsággal, oktatással foglalkozik, mindenki ugyanazok miatt a dolgok miatt aggódik. Verzsé asszony, az analfabetizmus, ez nagyon fontos kérdés. Cipruson lesz egy külön ülés az Európai Bizottság szakértői csoportja ülésezik. A 15 évesek közül nagyon nagy százalékban, megdöbbentően nagy százalékban nem tudnak írni, olvasni a gyerekek. Úgyhogy tényleg valahogy támogatnunk kell ezeket a gyerekeket annak érdekében, hogy jobb jövőt építhessenek, jobb lehetőségeket. A társadalmi összefogást, kohéziót illetően, hogy milyen pénzügyi erőforrásokat kaphatnak az oktatásban a különböző csoportok, az Erasmus és egyéb programok számára. Én ezzel azt kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy az iskolai oktatásra mind középiskolai, mind felsőoktatási szinten növelni fogjuk az erőforrásokat, és különösen azt szeretnénk elősegíteni, hogy valóban egyetemi oktatásban lép, részesülhessenek az emberek, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy felszámoljuk az analfabetizmust. Ami a bevándorlók kérdését illeti, verséje asszony, mi szeretnénk, hogy akik bevándorlói családi háttérrel rendelkeznek, azok is részesülhessenek a tanács novemberi döntéseiből. Még fogunk arról beszélni, hogy valóban a gyakorlatban hogyan tudjuk támogatni azokat a szervezeteknek a munkáját, akik bevándorlókkal ö, dolgoznak. Hát a folyamatos finanszírozás kérdése valóban ez számunkra is felmerült, és majd még ez meg fogjuk vitatni a tanácsban. Következő kérdés az internet. Persze nem akarjuk elnyomni a szabad vélemény nyilvánítást, és szeret. Én mindig azt mondom Cipruson, amikor iskolákba megyek. Minden lehetőséget megadunk, minden új technológiai formát arra, hogy kreáljat, hogy hol létrehozzatok valamit, hogy kutassatok hogy kezdeményezéseket tegyetek, hiszen számotokra itt van az internet, de az internetnek vannak veszélyei, veszélyei, tudjatok erről. És nem csak ezt mondom el, hanem azt is, hogy egyetlen hálózat sem, egyetlen új technológia sem helyettesítheti az emberi viszonyokat, nem veheti át ezek helyét a gyerekeknek emberi kapcsolatokat kell kialakítaniuk. A polgárság kérdése, az európai polgárság kérdése. Ősz, őszinte leszek, még nem tudom, de följegyeztem, és biztos vagyok benne, hogy ez majd elénk kerül, és majd megvitatjuk a kollégákkal, hogy az európai polgárság évével hogyan küzdünk meg. A következő kérdés a strukturális alapokat említette. Persze, megint csak a költségvetés, ami a kultúrát, oktatást támogatja, ezt mind-mind át fogjuk tekinteni, minden olyan erőforrási lehetőséget amely bármilyen módon kötődhet a kultúrához, oktatáshoz, ott leszünk, követjük, és a tanácsban levő kollégáinkkal együtt, és a szakértőkkel együtt akik naponta ezt a munkát végzik. Harcolni fogunk annak érdekében, hogy beruházások történjenek közép és hosszú távon. Ami a megbundázott sporteseményeket illeti. Hát, célunk az ez elleni harc, de nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban elfogadhatunk-e valami jogi aktus, de amit meg tudok ígérni, következetesek leszünk azért, hogy ezt a pest is kiírtsuk Európából, és nagyon komoly munkát végzünk annak érdekében, de néhány nem, hónap, nap múlva itt az olimpia, úgyhogy most mindenkinek megmutathatjuk, pedig még mindig arról beszélünk, hogy mi legyen, hogyha lezsíroznak egy versenyt a sport területén. Hát a sport nem ezért született, nem ezért van, úgyhogy mi harcolni fogunk, küzdeni fogunk, és megtaláljuk a megoldásokat, hogy minden egyes tagállam támogassa a munkánkat, és a tanács is. A következő kérdés a sporttal kapcsolatos kérdések. Teljes mértékben egyetértek ezekkel a kérdésekkel. Amiket említett, ezek pont a mi prioritásaink. Föl akarjuk venni a harcot azokkal a döntésekkel, amelyek a gyógyszerekkel való visszaélést célozzák pontosan az van, amit mondott. Csatlakozik egy sportklubhoz valaki, vagy van egy iskola, és ott néha a sportolóknak gyógyszereket adnak. Hát ez teljes mértékben elfogadhatatlan, és Ciprus ezt mindig fölveti, majd csak úgy, mint az erőszak ellen is harcolni fogunk a sportterületén. Mi második esélyt szeretnék adni a profi sportolóknak, hogy ne csak a sporttal foglalkozzanak, hanem legyen egy párhuzamos karrierjük is. Valóban az iskola és a sport egyensúlya nagyon fontos, és gondolom, hogy egyértelmű, hogy miért. Nem csak a testnek fontos a sport, hanem az általános közegészségügyi állapotnak, a lélek tisztaságának, és ha valaki egy sportot űz, és kis kortok ez, akkor mindezeket elősegíti. Pajedeli asszony, teljes mértékben egyetértek a bölcsészettudományok helyzetével, a humán szakokat. Én mérnök vagyok. Én gépészmérnök vagyok, és én azzal foglalkozom, hogy mi történik egy baleset során, hogyha járművek összeütköznek. Ez egy nagyon technokrata téma. De az elmúlt időszakban egyszerre csak megértettem azt, hogy a humán tudományoknak milyen fontos szerepe van. És a személyes érdeklődési körömet így háttérbe szorítottam, és előtérbe helyeztem az embert. És a humán tudományokat támogatni fogom. Nagyon sokszor mondtam már egyetemeken is, amikor hozzászóltam. Nem csak arról van szó, hogy kiszolgálják a piacokat munkaerővel, hanem arról is, hogy a bölcsészettudományok minden egyetem kínálatában meg kell, hogy jelenjenek. Ragaszkodni fogok ehhez az üléseken, a csúcsokon, a, az informális találkozókon is. Akkor a kulturális örökség, hát erről már szó esett az előbb. A múlt. A múlt nem csak arra való, hogy lejegyezzük könyvekbe és büszkélkedjünk vele. Nem csak azzal, hogy mutogassunk rá, hogy ez a mi örökségünk, hanem arra is, hogy jobb generációkat neveljünk fel, a kulturális örökség ezért aztán mindenképpen a ciprusi elnökségnek a prioritása. Kosta asszony. Nagyon sok mindenről beszélt. Már sokat beszéltünk erről, hiszen mi már találkoztunk. Köszönöm, Kosta asszony, hogy nagyon fontos dolgokat vetett föl. kultúrával kapcsolatban. Mi sem szeretnénk azt, hogyha a mozi meghalna. Mi is úgy gondoljuk, hogy a kultúra hatalmas horizontokat nyit meg része az életünknek, formálja a viselkedésünket, a mindennapjainkat. És a kultúra nem egy elit számára van, mindenki számára van, ez egy közjó, és mint minden közjóra erre is igaz, hogy ez mindenkinek hozzáférhető kell, hogy legyen. Természetesen támogatni fogjuk ezt a területet, de azokra a kérdésekre fogunk koncentrálni, amelyek közvetlen a kultúra támogatására vonatkoznak. Mert még egyszer, és ezzel le is zárom, elnök asszony, a válság idején, hogyha hinni akar az ember abban, hogy lesz még egy szebb jövő, hogy a mai új generációknak lesz jövője, akkor be kell ruháznunk a kultúrába. Aki ezt nem érti meg, elnök asszony, azt majd rávesszük, hogy belássa, hogy ez szükséges, mert sokan hiszünk ebben. Ez egy jövőkép, azért vagyunk itt, hogy ezt adjuk át az új generációknak, a rosszat hagyjuk a hátunk mögött, és a jót adjuk át az új generációknak. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, miniszter úr! Nagyon részletes választ adott sok feltett kérdésre. Én nem vettem részt a vitában, <clears throat> mert az élethosszígvaló tanulás és az új oktatási program témáját munkatársaival már nagyon részletesen megvitattam, mi több önnel is egyszer beszéltem erről. Azt hiszem, hogy elegendő lehetőségünk lesz még arra, hogy a részletkérdésekben elmerüljünk. Utalni szeretnék arra, hogy a Citizenship az állampolgársági program tekintetében a saját elképzeléseink szerint járunk el. A mi jogi szolgálatunk azt mondta, hogy az együtt döntési eljárás alapján járjunk el. Így fogunk eljárni, magunk részéről és reméljük, hogy önöknél olyan ügygondnokra találunk a háromoldalú tárgyalások során, hogy sikerül a saját céljainkat elérni, hogyha ezt nem sikerül elérni, akkor megismétlem még egyszer, a szakbizottság nem szavaz. Ezt a legutolsó ülésünkön is világosan kimondtuk. Azt szeretnénk, hogy az elképzeléseink megjelenjenek a Citizenship programban együtt döntési eljárás segítségével, hiszen úgy gondoljuk, hogy bennünket választottak meg a választók, bennünket delegáltak a parlamentbe azért, hogy az ő érdekeiket képviseljük. A ciprusi ö, elnökség alatt három programmal kell foglalkoznunk, a kulturális főváros program, ez az egyik, amelyet említett, és biztosíthatom önt, hogy november havában ezt a kérdést, mind az élethosszig való tanulás, mind a kulturális főváros programról szavazunk a szakbizottságban. A harmadik programban az első olvasatra jövő tavasszal kerülhet sor, ez már nem az önök tanácselnökségének ideje, de már a ciprusi elnökséggel felvehetjük a kapcsolatot annak érdekében, hogy a tavaszi végszavazás során már jól értsük a tanácsállás pontját is, és így talán első oldalas megállapodásra juthassunk. A készség magunk részéről fennáll, most a bizottságnak is támogatni kell ezt a szándékot. Úgy hiszem, hogy a tanács szövetségesünk lesz a legtöbb célkitűzésünk tekintetében, mind a Creative Europe, mind az élethosszig való tanulásról szóló programokban. Utalok még egyszer arra is, és erről Skuria kollega is beszélt, hogy nagyon fontos a brand némek, a bevezetett márkajelzések megtartása. Fontos, hogy ne hét évente újra és újra felfedezzük Kolumbusz tojását, hanem a bevett és ismert eh, márkaneveket megtartsuk. Ezzel az Európai Unió elfogadottsága is növel, növekedhet. Köszönöm a munkatársainak és önnek is természetesen a kitűnően elkezdett együttműködést, és a szabadságvallás után pedig az általunk elkezdett programról ugye a Citizenship, a Creative Europe és az élethosszig való tanulásról megkezdjük a párbeszédet. Köszönjük szépen önnek és a munkatársainak, hogy itt volt, és sikeres fél évet kívánok önnek, de hát azért menjenek önök is szabadságra. Viszontlátásra! So, wir kommen dann zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Következő napirendi pont az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés a Lokkegaard úr öné a Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövidre foghatom magamat, hiszen hosszú volt ez az ülés.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 Úgy hiszem, hogy jól halad a munka. Az öt pont, amelyet kiemeltem, nagyjából lefed mindent, amit a költségvetésben el akarunk érni. Az egyes pont egyes bekezdés kihangsúlyozza, hogy megfelelő a programok finanszírozása érdekében megfelelő szintekre van szükség a következő években. A kettes pont a legfontosabb programokról szól, a Youth in Action és a Lifelong Learning programokról, illetve arról, hogy ezt kapcsoljuk be, csatoljuk be a 2020-as stratégia fő célkitűzéseiben. És persze jelentős növelést is kérelmezünk hiszen a programok területén sokkal nagyobb az igény, mint amit ki tudunk elégíteni. Ez a kettős pont. A harmadik pont a sportról szól. Hangsúlyozzuk a kitűnő kapcsolatot a sporttal. Kiemeljük egyrészt a bundázás elleni eh, harcot, másrészt a sport eh, fizikai és lelki kihatását. A negyedik pontban pedig eh, az unió kommunikációs politikájáról beszélünk, beszélek a szövegben, hiszen teljesen világos, hogy egy olyan fázisba kerültünk, amikor szükség van a nagyon jó kommunikációs politikáról szóló eszmecserére, és az egész európai projekt célkitűzéseire. Az International Herald Tribune éppen tegnap Pascal Lamy a VTO igazgatója új politikákat kért a kommunikáció területén, új megközelítést kért az EU-tól. Nagyon fontos ez, hiszen a tanácssal és a bizottsággal való együttműködésünk is jól előre halad ezen a területen. Ez az új stratégia, melyet közösen próbálunk kialakítani, szeptemberben napirendre kerül, és a három szereplő, tehát mind a tanács, mind a bizottság, és mi, mint a parlament egyeségre szeretnénk jutni ebben a kérdésben. A negyedik bekezdése a javaslataimnak, tehát úgy hiszem, hogy nagyon is időszerű. és még egy valamit kell mindehhez hozzátennem, hogy a módosítók benyújtásának a határideje 17-e. Azaz tehát gyorsnak kell lennünk. Köszönöm szépen. Mr. Bellet. Köszönöm, Bellet úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csupán azt akarom elmondani, hogy száz százalékban egyetértünk az öt javaslattal amelyet a jelentéstevő terjesztett be. Két kis kiegészítéssel rendel, kiegészítésem van, az egyik a harmadik pontról. Itt az új területek feltérképezéséről beszélt. És én itt módosítóként benyújtanám, hogy a fiatal sportolók egészségének védelméről beszéljünk. Több tagállamban több baleset történt. Valamit szóljunk határokon átnyúló projektekről, versenyekről, rendezvények fontosságáról. A második kiegészítésem pedig a négyes pontról, a kommunikációs politikáról szól, egyetértünk önnel. Csupán azt szeretnénk még hozzátenni, hogy amikor a médiumokról, különösen a tévéről beszél, tegyük hozzá, hogy különösen a helyi és regionális médiumok, hiszen ők állnak legközelebb az állampolgárokhoz, és amikor a televízióról beszélünk, beszéljünk az online szociális médiumokról is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérje még más a szót? Nem kéri más a, szót. De a bizottság itt van, parancsoljon. Önél szó a bizottság. Nagyon rövidre foghatom én is magamat, hiszen üdvözöljük az Oktatási és eh, Kutatási Főigazgatóság eh, részéről az első három pontot, a lifelong learning mi is fontosnak tartjuk, üdvözöljük a sport támogatásáról mondottakat, és a megfelelő kifizetési hitelek, a payment kreditek eh, nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen már idén az első fél éves kifizetések problematikussá váltak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Második, másik főigazgatóság részéről, Román úr. Én is rövidre foghatom magamat, és csupán ennyit szeretnék mondani, hogy a mi főigazgatóságunkat érintő két pontot is mi is üdvözöljük, és a módosítókat is üdvözöli a bizottság. Helga Trüppel. Még röviden a költségvetési problémáról beszélnék, amelyet a bizottság felvetett az idei év kapcsán és a jövő év kapcsán is. Az Európai Tanács szintjén, tehát a legutolsó csúcson határozatot hoztak arról, hogy egy eh, speciális növekedési programot akarnak elfogadni annak érdekében, hogy a fiatalok körében lévő munkanélküliséget csökkentsék, és a növekedési pályára állítsak a gazdaságot. Ha ezt el akarjuk érni, magasabb kifizetésekre van szükség. Ugyanakkor a tanács, hiszen most kezdődik a 2010-es költségvetés tárgyalása, tehát a tanács a 2012-es tárgyalások során is nagyon kemény volt, és teljesen világos, hogyha a tanács a kifizetéseknél továbbra is ezt a restriktív politikát folytatja, akkor az ugyanazon tanács által politikai célként kitűzött célokat nem fogja tudni elérni. A mi problémánk az, hogy a folyó költségvetésből nem tudjuk finanszírozandó pro- programokat finanszírozni, csak tanács azt mondja, hogy hát ha a kötelezettségek ilyen magasak, akkor a kifizetések is ilyen magasak lesznek. Az még itt maradt kollégáknak akarom elmondani, hogy a 2013-as év tekintetében nem csak az MFF-ről, a több éves te, pénzügyi tervről, hanem az állítólagosan közös politikáról is komoly konfliktus várható. Hiszen a már futó programokat sem tudjuk finanszírozni, drámai a helyzet. Ezért tőlünk, és aztán az egész tisztelt háztól függ majd, hogy készek vagyunk-e arra, hogy kemény irányvonalat képviseljünk a tanácssal szemben. Ez erre ősszel számíthatunk, és csak jelezni akartam, hiszen nagyon kényes helyzet áll előttünk. Köszönöm szépen, gondolom Lokagárd úr is egyetért ezzel, you share this opinion. Akkor ezzel csupán azt mondhatjuk, hogy július 17-én van a benyú, módosítók benyújtásának határideje. Ez ugye jövő hét közepe, 12 órakor. Most pedig megadjuk Lokegárd úrnak megint a szót az MFF-ről. Parancsoljunk! Igen, és akkor folytatnám azt, ami már elhangzott. Ugyanaz a, a július 17-i határidő vonatkozik erre is, csak emlékeztetném erre a kollégákat. És, és akkor még hozzáfűznék néhány pontot, amelyek érdekesek lehetnek a kollégák számára. 2013 vonatkozott, tehát emlékezek arra, hogy volt egy, egy, egy átmenetileg működő SURE elnevezésű szakbizottságunk, amely foglalkozott ezekkel az ügyekkel, és ugye mivel csak hozzájárulási eljárásra volt szó, ezért tulajdonképpen nagyon korlátozott szerepeink, szerepünk volt arra vonatkozóan, hogy itt az előzetes éves pénzügyi keret kidolgozásában részt vegyünk, de a következő éves pénzügyi keret kidolgozása nagyon-nagyon fontos, és eh, biztosítani fogjuk azt, hogy hallgassanak ránk ebben az eljárásban majd. Tehát ez háttérinformációként elmondanám. A költségvetési szakbizottság októberben fog ugye jelentést elfogadni, és aztán minden szakbizottságot, a miénket is felkérik majd, hogy véleményt dolgozzon ki. Mi ezt ki is dolgozunk, szeptemberben fogunk szavazni erről a költségvetési szakbizottság fog ugye majd igazából arról dönteni, hogy hogy a tanácssal folytatott tárgyalásokon hogy fognak fölépni a programjaink érdekében. És a legtöbb eh, nyitott kérdés ugye, ami a mi szakbizottságot illeti, ez a szerezősz mindenkinek, a Kreatív Európa program, az Európa Polgárokért program, ezek külön-külön fejezetekben, bekezdésekben megjelennek, majd a jelentés végén vannak általános észrevételek. Nem akarok most a részletekbe menni, csak annyit elmondanék, hogy ez a jelentésnek a, a szerkezete, így kívánom ezt kidolgozni. Köszönjük szépen, nekem lenne egy észrevételem, hogy az elnök asszony úgy, úgy vélem, hogy Lökegád úr egy dologról elfeledkezett, az X, nem tudom, hogy ez a római 10 vagy X, pont ez a, az élethosszig tartó tanulással foglalkozó bizottsági javaslat, nem tudom pontosan milyen alpont ez, de csak arról van szó, hogy külön fejezet vonatkozik erre, de hát külön költségvetési tételre is van szükségünk az ifjúságpolitikával kapcsolatban. Én ezzel kapcsolatban kérlek azon egy módosítót, ezt majd határidő belül leadom. Ez mindenképpen fontos, mert ha nincs költségvetési sorunk, e, akkor akkor nem sikerül eleget tenni azoknak a kívánalmaknak, amelyeket folyamatosan megfogalmazunk. Nem tudom, hogy erről csak elfelelkezett Lökegard úr, vagy nem akarta beletenni, érdekelni, hogy miért nincs benne, mert eredetileg úgy gondolom, hogy ez bele kellett volna kerüljön a szövegbe Morten úgy gondolom, ez csak egy, erre egészetesen megfelelkeztünk. Tehát, Szilviája szó. Két észrevétel részemről. Először is köszönetet szeretnék mondani a Kreatív Európához kapcsolódó három ponthoz, de 11 ponthoz még kiegészítésként hozzá lehetne tenni azt, hogy, hogy külön-külön költségvetési előirányzatot és kell létrehozni a média, a kultúra, az ágazatközi ág és a kreatív kulturális ágazat számára. Ezt kellene beletenni, hiszen az új programban nem csak a média és a kultúra jelenik meg külön ágként, hanem éppen ez az újdonság, hogy az innovatív, kulturális iparágak is megjelennek. És most köszönetet szeretnék mondani azért, hogy bekerült a szövegbe az, amivel, amiről korábban beszéltünk, hogy emlékeztetnek arra, hogy az oktatási ifjúságügy és a kulturális programok tekintetében struktúrális alapok finanszírozási eszközei változatlan szinten maradnak. És de hát, az a baj ugye, hogy a kultúra fogalma ma az alapokra vonatkozó szabályokban már nem jelenik meg. Tehát az a fontos, hogy ezekben az alapokban is megmaradjanak az eszközök. A Horizont 2020-ban sem jelennek meg olyan eszközök, támogatások, amik kifejezetten a kultúrára vonatkoznának. És aztán itt van ez az új finanszírozási eszköz is. Erről is beszéltünk már. ugye itt eh, hitelgarancia eszközökről beszéltünk, de ha a, a különböző támogatási eszközök nem kerülnek felhasználásra, akkor kérdés, hogy ezek visszakerülnek az egyes költségvetés fejezetekbe. Ha igen, akkor ezt is itt fel kellene tüntetni. Köszönöm szépen. Igen, erről valóban beszélnünk kell, amikor majd a tartalmi kérdéseket vitatjuk meg az egyes programok során. Most egyelőre csak arra van szó, hogy a több éves költségvetési keretbe kulturális szakbizottságként mit akarunk megjeleníteni, és akkor most a bizottsági a szó. Igen. Nyilván való üdvözlöm, hogy támogatják az ambiciózus költségvetési célokat. Nyilvánvalóan szükségünk van a parlament támogatása, és különösen a kultúrszektorok támogatása. Anélkül nem fogjuk közelébe sérni azoknak az összegeknek, amelyeket célként tűzünk ki. A, a, ezek az észrevételek ugye már az előző napirendi pontok kapcsolatban is elhangzottak, nem akarok részletekben menni, ezeket már megvitattuk, ezeket az általános megjegyzéseket, csak megjegyezném azt, hogy itt Említése kerül az is, hogy hogy, hogy a 17-es pont alatt megjelen az is, hogy az Európai Szociális Alap és más alapok beruházásai is érvényesülnek az oktatás képzés terén. Úgy gondolom, hogy hogy az új javaslatokban is mindezek az itt megemlített pontok megjelennek. Én kérdezném, hogy a külön költségvetési sort az ifjúságügy számára. Nem? nem? Én ezt nem támogatom. A bizottság számára ez nem bír hozzáadott értéke, és csak korlátozná a rugalmasságot a, a többi program tekintetében. Tehát az Erasmus mindenkit támogatja, hogy, és az élethosszígtató tanulás külön sorra, de ez esetben nem. Van-e további kérdés ezzel kapcsolatban? Jó, nincs, akkor július 17 a határidő. Köszönjük Lokegárt úrnak a munkáját, és akkor a koordinátorok határozatait fogadjuk el, nincs ezzel kapcsolatban, elévetés nincs, és nincs egyéb kérdés akkor már csak az következik, hogy következő ülés időpontját megmondjam, 2012. szeptember 19, köszöneti életi a tolmácsokat, és mindenki pihenje jól ki magát, mert az ősz még komoly nehézségeket rejt majd magában. Köszönjük szépen! Forró őszünk lesz.